kolléganő kollégák, elkezdjük a augusztusi ülés szakunk második napját, a 20-as napirendi ponttal kezdjük, ez pedig a több éves pénzügyi keretről szóló időközi jelentés, 2021-2027 közötti jelentésről van szó, és egy véleményt írunk hozzá az illetékes szakbizottság a költségvetési szakbizottság, a mi véleményünk előadója Helmut Scholz, aki 5 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök. Kedves kolléganők, kollégák, ez a vélemény megadja a lehetőséget nekünk, hogy a saját nézetünket is hozzáfűzzük a Költségvetési Szakbizottság véleményéhez. Azt javaslom, hogy mindenki használja ezt a dokumentumot, hiszen 7 éves pénzügyi tervről van szó, pénzügyi keretről, és ezen, kell, ezen belül kell a politikai prioritásokat megszabni. Eléggé rövid az önök előtt lévő dokumentum. Az ilyen vélemények általában rövidek, korlátozottak, de szeretném természetesen hozzáfűzni a képviselő társak véleményét, hiszen nagyon fontos az, hogy a jövőben megfelelő célkitűzéseket fogalmazunk meg. Szeretnék utalni arra, hogy a meglévő stratégiáinkban már megállapodtunk regionális és nemzetközi szinten is. A tagállamaink és az ENSZ ajánlásai legyenek eh, a mérce a kereskedelmi politikában is. 2021-2027 közötti időszak döntő fontosságú lesz a globális színpadon, hogy eh, elérjük a 2030-as agenda céljait. Tudom, hogy milyen változások lesznek majd. De személyesen szkeptikus vagyok, hogy jó elképzelés-e egy óriási mega eszköz létrehozni minden számára. Hiszen ez azt is jelentheti, hogy kísértésbe kerülünk, hogy megfelelő módon kezeljük a dolgokat de mindenképpen jó jelentésünk lesz. Minden esetre garantálnunk kell a megfelelő rugalmasságot, hogy az Európai Unió stratégiáit megfelelő módon finanszírozzuk, többek között a partnerségi eszközöket. Mások között szükségünk van erre, hogy megfelelő módon támogassuk partnerországainkat, hiszen ők nagyon fontos szereplők abban, hogy megfelelő módon alakítsuk a kereskedelmi megállapodásainkat. Szerintem sokkal jobban meg kellene értenünk azokat a fejezeteket is, amelyek a mindennapi élettel foglalkoznak a partnerországokban. Ez pedig összefügg a tisztességes munkahelyekkel, a KKV-k fejlesztésével és az üzleti szektorral. Ide tartoznak nagyon bonyolult kumulatív, a kumulatív hatásai a párhuzamosan zajló kereskedelmi tárgyalásoknak. Szükségünk van a hatástanulmányokra, szükségünk van a holisztikus megközelítésekre is felelősségünk van abban a tekintetben, hogy mit okoznak a megállapodásaink globális szinten. Meg kell vizsgálnunk, hogy a vámtételek csökkentése, a vámok csökkentése milyen hatással van. És éppen ezért a bizottságot megkértük, hogy végezzen ebben a tekintetben hatástanulmányokat. Azt javaslom, hogy folytassuk bőge kolléga munkáját, és hogy a jelen véleményünkbe vonjuk be ezt a kérdést is. Azonban ne legyünk álszerények se, hogy a saját véleményünket is hangoztassuk, főleg a mikrofinanciális kérdésekben. Véleményem szerint nagyon jól haladtunk az elmúlt években, hogy jobban megfogalmazzuk, hogy milyen követelményekkel kötjük össze a makrofinanciális segítségünket. Hiszen eh, nem szeretnénk eh, hozzájárulni ahhoz, hogy eh, növeljük bizonyos partnerországok adósságterheit. Itt nyitott vagyok, hogy ennek az összegnek a 60%-át rugalmasan megtárgyaljuk. Nagyon fontos az, hogy a kereskedelmi főigazgatóságnak megfelelő eszközei legyenek. Nagyon fontos a technológiai fejlődés megfelelő felismerése és a technológiai fejlődés multilaterális kezelése, és természetesen ez csak egy megfelelő jogalkotási keretben működhet. Az időpénz, és éppen ezért most rövid voltam, nem akarok most további részletekbe elmerülni, bemutattam a vélemény tervezetemet, és mindenkit megkérek arra, hogy olvassa el, dolgozzon a jelentéssel, nyújtson be módosítót. Szeptember 7-e a módosítók benyújtásának határideje, és szeretnénk folytatni itt a szakbizottságban a módosított véleménytervezet megvitatását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helmut. Most pedig az árnyék előadóknak adom át a szót. Két és fél percre. Rübi úr az első, parancsoljon. Szeretném megköszönni Scholz kollégának a munkáját, hiszen úgy gondolom, hogy a következő költségvetés még nehezebb lesz, mint az, amit múltkor megtárgyaltunk. Van egy kemény csapat, amelyik ragaszkodik az 1%-hoz. Éppen ezért a saját eszközökről szóló vita nagyon fontos. Tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Természetesen a vámbevételek is nagyon fontos szerepet játszanak. Hogyha belegondolunk, hogy ezen a területen 22 milliárdos bevételek vannak, ez az összköltségvetés 15%-ának felel meg és erősítik az európai költségvetés. 2017-2018-ban 6,41%-kal növekedtek a vámbevételek miatt a saját eszközök. Az a probléma merül itt fel, hogy a vám csalás elég sok területen nem derül ki. Az OLAF az Európai Bizottsággal most Nagy-Britannia ellen indított egy szerződésszegés eljárást, mert 2011 és 2017 között 2,7 milliárd euró tűnt el vámbevétel formájában. A hamis számlázás miatt, illetve a rossz vámnyilatkozatok miatt, főleg kínai textíliákat és cipőket érintett ez. Tudjuk, hogy a cigaretta csempészet is óriási összeget jelent ezen a területen, és az áfacsalás is nagyon erősen jelen van. Éppen ezért üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, hogy a 2021-2027-es időszakban 20-ról 10%-ra csökkenjen ez. Ez azt jelenti, hogy az EU költségvetése 90 az összege 90%-át eléri. A kereskedelmi megállapodások alapján és a WTO tárgyalások könnyítő hatásának köszönhetően a, az ÁFA megemelt bevételei is növekednek. Eddig 17,2 milliárd volt, és 2017-ben pedig csak 12 milliárd. Tehát azt látjuk, hogy növekednek az összegek. És hogyha most megnézzük a virtuális jogokat, az Amazonra eső áfát, tehát hogyha a KKV-k érdekében felemeljük ezt, illetve az adókat tényleg behajtjuk, akkor a saját KKV-inknek segítünk. Tehát nagyon fontos az, hogy több pénzt költsünk a multilateralizmusra, a WTO operatív tevékenységére, és természetesen a titkárság is erősíti majd a VTO-ra szánt munkáját. Scholz kollégával szerintem azért elég sok mindent elérhetünk a több éves pénzügyi keretben. Köszönöm szépen. Az S&D nevében Elis Javaszka. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ezt a jó véleményt. Nagyon sok aspektust osztunk, amely a véleményben szerepel. Mindenek előtt azt a tényt, hogy konkrétan megállapodunk abban, hogy a külső finanszírozási eszközt jobban figyelembe vesszük. Nagyon fontos az, hogy a politikai döntéshozatalunkban a szabadkereskedelmi megállapodások erősebb súlyt kapnak, és mindenképpen javítani kell az ex ante és az ex post vizsgálatokat és ezek javaslatait. hát ez egy nagyon lényeges elem. Ismét kihangsúlyoznám, hogy úgy gondoljuk, hogy garantálnunk kell a KKV-knak azt, hogy jobban profitáljanak a partnerségi megalapodásokból. Számunkra pedig nagyon fontos az, hogy a kereskedelmet a saját eszközeinkkel előmozdítsuk. Tudjuk, hogy a hazai tanácsadó csoportok nagyon hasznos eszköznek bizonyultak, hiszen ezek figyelik meg a megvalósítási folyamatot, Azonban aggódunk azon tény miatt, hogy csökkennek ezen eszközök pénzügyi forrásai. Éppen ezért több forrás szeretnénk ezen eszközök számára is biztosítani. Új módosítót javaslunk majd a globalizációs kiegészítési alap számára, hiszen a reform nem volt elégséges a mi véleményünk szerint. Hiszen nem hatékony az eszköz, és alulfinanszírozástól szenved. És szerintem a digitális aspektusokra is több figyelmet és forrást kell fordítanunk, hogy hatékonyak legyünk döntéshozatalunkban. Végezetül a külső hitelkihelyezés mindenképpen enyhítenünk kell ezekkel a menekültek, a migránsok sorsán, és éppen ezért fontos az, hogy ezt jobban figyelembe vegyük. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Sajnos a többi árnyék előadó nem jött el egyenlőre nem is kért szót senki, rajtuk kívül se. Ezzel az Európai Bizottságnak adok szót. Sofia Munoccal Bara asszony, Oroszország Strategic Planning osztályvezetője. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak és a bizottság tagjainak a támogatást, amiről biztosítottak a fő célokat támogatják a kereskedelem politikánkban, mint elmondták. Önökhöz hasonlóan mi is úgy látjuk a dolgokat, ahogyan ön is elmondták, a kereskedelmet egy partnerségi eszközként kell kezelnünk úgy gondoljuk a következő több éves pénzügyi keretben, ez az egyik legfontosabb elkötelezettségünk volt már az előkészületek során. Fontos ez a kereskedelmi politika szempontjából, mert eh, néhány eszköz egyike éppen ez, ahogyan támogatást tudunk nyújtani, és az EU érdekeket egyben képviselni. Klasszikus fejlesztési, együttműködési eszközök eh, állnak rendelkezésre, a fenntartható fejlődés, a gender téma, az szabadkereskedelmi megállapodások mind olyan dolog, ahol a finanszírozás nem mindig könnyű a klasszikus eszközökön keresztül, de a finanszírozást biztosítani tudjunk ezt a témát. Vagyis más módon, vagyis a külkapcsolatokat figyelembe tudjuk itt venni, és biztosítottak bennünket arról, hogy ez így is marad a jövőben is. E, e, ugyanazt a szintű finanszírozást szeretnénk biztosítani, mint napjainkban a következő pénzügyi keretből ugyanolyan jellegű fellépésekről beszélünk, és így lehetővé válik majd, hogy támogassuk a következő több éves pénzügyi keretben az adott országokat a kereskedelem politika megkapja a saját költségvetését. Ez nagyon fontos. Volt eddig is a mostani pénzügyi keretben is. Ez egy elkötelezettsége a bizottságnak, ez egy olyan költségvetés, ami a közös külső forrásokon kívül esik nem mindig ugyanazon logika alapján működnek a területek, épp ezért fontos, hogy legyen egy külön költségvetés, így lehetővé válik, hogy egy sor akciót támogatni tudjunk, és mm, hát mindenek előtt az értékelést is előtérbe helyezzük, mint önök is mondták, és a polgárokat kívánjuk képviselni a kereskedelmi politikánkban, ez egyik legfontosabb eleme ennek az egész finanszírozásnak, és úgy gondolom, hogy beszélnünk kell a nemzetközi szervezetek finanszírozásról is beszélni kell, az Aid for Trade fejezet foglalkozik ezzel, ez azt jelenti, hogy a, a megfelelő kereskedelem ellentételezéseként tudjuk a, a támogatásokat, a segélyek kifizetni, és köszönjük szépen, hogy a legfontosabb elemeket osztják velünk, és ezt bele is írták a jelentésükbe és úgy gondolom, hogy élvezzük a támogatásukat ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, maradt néhány némi időnk, néhány kérdést feltennék az Európai Bizottságnak. Először is nézzük meg a külkapcsolatokra van egy nagy közös finanszírozási alap. Ugye ugyanaz lesz az arány minden bizonyal, mint eddig is volt. De hogyan tudjuk ezt még javítani adott esetben? Mondjuk a kereskedelemmel összefüggő mm, költségvetési sorok összehasonlítva a fejlesztési sorokkal viszonylag alacsonyak az összegek. Tehát nyilvánvaló, hogy mely a domináns ebben az egész komplexumban. A másik pedig a kereskedelem politika és a globális alkalmazkodási alap eh, viszonya. Itt emlékszünk a közleményre, amit kiadott a bizottság, hogy a globalizációnak vannak előnyei, és ahogy önök nevezik, kihívásokkal is jár, én inkább problémának nevezném és ezt kezelni kell. Van egy extern, egy külső dimenzió, a Trade for Aid és hasonló fellépések, de hát vannak belső dimenzió is a globalizációnak, és el kell, hogy mondjam, ez alulfejletnek bizonyult ez az oldal. Vannak ötleteik arra, hogy ezt a belső dimenziót hogyan tudjuk szabályozni, a következményeket hogyan tudjuk kezelni, amit a globalizáció okoz. Rübig úr is kitért a problémára, amiről beszélnék, a vám helyzete. Ön hogyan reagálna a bizottság nevében? és eh, már csak azért is eh, érdekel ez, mert eh, itt van ez a Brexit ügye is, és a brit javaslat, hogy egy ilyen kettős standardet alkalmaznak, egyet a britek vonatkozásában, egyet az Európai Unió vonatkozásában. Rübig úr is említette ezt, hogy mennyire reális ez az Európai Bizottság szemében ez a megközelítés. A negyedik pont a Digitrade alkalmazottainak helyzete. Amennyire én tudom, ez a kétszázalékos csökkentés megjelent a Digitrade-ben is, a kereskedői főigazgatóságnál is. Viszont a tárgyalások száma növekszik, a konfliktusok, kereskedelmi konfliktusok száma is növekszik, tehát a feladatok növekednek. Ön hogyan látja a személyzet rászorul-e arra, hogy növekedjen, vagy hasonló. Igyekszem mindenre válaszolni, amire tudok a kérdéseiből. Ami az első kérdést illeti, ugyanakkor a költségvetés óriási összeget kapunk el, nem lehetünk százszázalékosak ebben, tudom, és Solc úr is azt elmondta, ezek az elemek, amelyek ebben a forrásban, eszközben szerepelnek, ez egy közös eszköz, ami nagyobb rugalmasságot biztosít, ez azt jelenti, hogy egyik területről át tudunk csoportosítani forrásokat egy másikra de általában szeretném elmondani, hogy a kereskedelmi célokat meg lehetett védeni, támogatást élveztek számos eszköz közül. Említettük ezeket a kereskedelmi politikai költségvetési sorokat, de a tényleges összeg, amit kereskedelmi célokra fordítottunk, az a klasszikus fejlesztési együttműködési eszközökből származik az akacsi országok, vagy a szomszédsági ö, támogatások, ez megmarad továbbra is, és az új javaslat értelmében ö, ö, marad a finanszírozás is, és a, az ebben az említett együttműködési eszközben is megjelennének az eszközök, források, és ez többet jelent összességében az eredeti számoknál az a, általában növekedést látunk a finanszírozásban, a ezen instrumentumok vonatkozásában, és nem láttuk, hogy csökkenés lenne a mi fellépéseink környezetében Ennyit tudok mondani. Egyelőre nem láttunk csökkentést, éppen ellenkezőleg azt láttuk, hogy erre több pénz jut, és bizonyos területeken az összeg maradt a költségvetésen belül. A második kérdés a globalizációs alappal foglalkozott. A javaslat a több éves pénzügyi keret során az, hogy legyen ez egyszerűbb az új finanszírozás, hogy a kereskedelmi megállapodások következményének kezelésé, kezelése pénzügyi oldalon legyen egyszerűbb. E, a mostanihoz képest ez egyszerűbb lesz, mint mondtam, ez nagyon fontos, és úgy látjuk, hogy ez pozitív fejlemény mindenképpen de hát meg kell nézni, hogy gyakorlatban ez hogy, hogy működni. A papíron jól mutat, és folytatni fogjuk a támogatást, sőt, erőteljesebb támogatást tudunk kilátásba helyezni arra, hogy a kereskedelmi megállapodások negatív következményeit kezeljük. Bizottsági szolgálatként csak támogatni tudjuk a vizsgálatokat. Itt amiket az Olaf hajt végre egyébként, de hát többet erről nem tudom mondani. Örülünk, hogy sor kerül az eljárásokra, a vizsgálatokra, és egy folyamatban lévő eljárásról van szó, erre nem kívánunk reagálni. De az Olafnál dolgozó kollégák <clears throat> pontosabban látják ezt, ők is részt vesznek egyébként a tárgyalásokon, a kereskedelmi megállapodások egyre inkább foglalkoznak azzal is, hogy igyekszünk elkerülni a visszaéléseket, látjuk, hogy vannak problémák a vámoknál, a vámnyilatkozatokkal, származási nyilatkozatok sem valódiak sokszor, stb. stb. Ezt meg kell jeleníteni a kereskedelmi megállapodásokban, és ez rendszer szerűen történik majd a jövőben. Nyilván nem mindig könnyű a harmadik felekkel tárgyalni erről. Az utolsó kérdése pedig arra vonatkozott, hogy mi a helyzet a munkavállalókkal Digitrade-en belül, hogy egyre több a feladat, hogy a tárgyalások, végrehajtás, stb. mindenféle tevékenység van. Tehát van egy nyomás, erről be tudok számolni, és folyamatosan kérjük, hogy növeljék az erőforrásokat a költségvetések értelmében. Némi erősítést kaptunk, és nem túl nagyot, és kérjük továbbra is, hogy ne történjen csökkentés év vége felé, mert ez negatívan érinteni a munkát, mert nem tudjuk végrehajtani a feladatainkat a jelenlegi mm, személyzeti helyzet feszített, feszes, de el tudjuk végezni a munkát, vannak prioritásaink, ezeknek eleget teszünk, ezt önök is tudnak, és hát nyilvánvalóan kérünk további forrásokat a következő évekre. Mindenek előtt arról van szó, hogy végre kell hajtani a kereskedelmi megállapodásokat, szabadkereskedelmi megállapodások, amikről most tárgyalunk, ennek végrehajtása embert igényel. Ugye aztán látjuk, hogy az Egyesült Államokból is érkeznek jelzések, erre is reagálni kell, és ez adott esetben extra forrásokat követel számos területen. Állandóan nézzük a helyzetet, elemezzük a helyzetet, ez a feladatunk, eddig az Európai Bizottság hogy ha nem némi erősítésre szükség van az, hogy ellássuk a feladatainkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék kapcsolódni az utolsó elemhez, amelyről beszélt a bizottság az imént, tehát arról, hogy hogyan lehet megerősíteni a kereskedelmi főigazgatóság személyállományát. Ahogy én gyakran elmondtam itt, megállapodásokat aláírni az nagyon jó, de betartatni az még jobb és a sokszínűségével, a komplexitásával, és most hangzott el, mivel egyre több záradékot tartalmaznak ezek a kereskedelmi megállapodások, hogy amikor megvizsgáljuk a megállapodások tömegét, amelyek már megvannak és lesznek, és ezek szükségesek a vállalatoknak és az állampolgároknak, akkor felvetődik a kérdés, hogy azonos állomány mellett hogyan leszünk hatékonyak már a tárgyalásokban, a tárgyalások még úgy, ahogy emlékszem a TTIP esetében is az európai csapatok mennyire kisebbek voltak, aránytalanul kisebbek voltak, mint például az amerikai tárgyaló delegációk, de hogyan tudunk hatékonyak lenni az ellenőrzésben, mert az állampolgárok és a vállalatok azt is várják, hogy hatékonyan ellenőrizzünk, mert éppen az európai intézmények hatékonysága fontos a e területen. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy megfelelő súlyú legyen a főigazgatóság, a kereskedelmi főigazgatóság személyállománya. Köszönöm, hogy az elnök szeretne kommentálni. Csak egy kis észrevételt tennék hozzá. A, az egyezményeknek a betartatása az nem csak a kereskedelmi főigazgatóság feladata, tehát egészében kell vizsgálni ezt a kérdést. Vannak csapataink a központban, és vannak a kirendeltségeken is, és ez fontos, de emellett van nagyon sok olyan személyi állomány is, akik más főigazgatóságon vesznek részt a kereskedelmi megállapodások végrehajtásában. Igaz, hogy ezek nehéz feladatok, nagyon sok időt igényelnek, részben ezek a feladatok delegálásra kerülnek külső például az elemzési feladatok, ami a legtöbb időt igényli, ezt kiszervezzük, például a partnership instrument, például amit említettem korábban, tehát a partnerségi eszköz, és nagyon sok kiszervezéssel is meg tudunk oldani sok mindent az egyezmények végrehajtása területén. Remélem, hogy ez a különböző résztvevők, szereplőkkel elég hatékonyan meg tudjuk valósítani a kereskedelmi megállapodások végrehajtását jelenleg is, és remélhetőleg a jövőben is. Köszönöm, mondja az elnök de például az Egyesült Államok esetében úgy tűnik, hogy nem szükséges, hogy nagy csapat legyen, ott elég, hogyha amerikai részről egy ember van, aki megköti a megállapodást. Helmut. Remélem, hogy azért nem ez lesz a szabály. Köszönöm szépen a bizottságnak a további információkat és az előzetes információkat. Igazából csak annyit mondhatok, hogy igen, rengeteg kihívás van, és van egy új megközelítésünk, hogy egy nagy eszköz legyen. Azonban ez a jogalkotó számára is azt jelenti, hogy az ellenőrzés kérdése fontosabbá válik. Nagyon fontos látni, hogy hogyan kerül a pénz a különféle helyekre, és ennek mindenképpen átláthatónak kell lenni, és a parlamentnek meg kell adni a lehetőséget, hogy figyelemmel kísérje a kereskedelmi megállapodások sorsát. Nem említettem itt a pénzmosás kérdését. Azonban le kell írni, hogy hogyan tudjuk megakadályozni, hogy ezen megállapodás segítségével a harmadik országok pénzmosásra használják ki a lehetőséget. Tehát mindenképpen pontosabbnak kell lennünk, és parlamentként is a feladatunk. És szerintem az is nagyon fontos, hogy eh, hogyan alakítjuk a horizontális együttműködésünket. És nagyon fontos az, hogy eh, a tudatosság is erősebben jelen legyen a külkereskedelmi politikánkban. Tehát nagyon fontos az, hogy az Európai Unió realitásaiból induljunk ki. Tehát a Költségvetési Bizottsággal közösen elkezdtük egy olyan módszert, hogy összehívtuk az előadókat, árnyék előadókat, és megbeszéljük, hogy mit adjunk a parlamentnek, hogyan adjuk a parlament tudtára, hogy hogyan működünk majd együtt a többi szereplővel, hiszen ez nagyon fontos az Európai Unió további sorsa számára. És hogyha a polgárok bíznak bennünk, akkor az jó. És szerintem ez a végső mérce. A polgárok bizalma. Várjuk a nagyon gyümölcsöző együttműködés az árnyékelőadókkal, és lehet, hogy itt elég fontos hozzájárulás is érhetünk el. Tehát várjuk a szorosabb együttműködést, köszönöm a megjegyzéseket, és azt hiszem, hogy szeptember 27-én ismét találkozunk. Köszönöm. Thanks a lot. And, uh, the... Köszönöm szépen, és a módosító határidaja szeptember 7-e 12 óra. Nos, ezzel eljutottunk a napirend következő pontjához, a 21-eshez. Ez a kereskedelmi és befektetések útjában álló akadályokról szóló éves jelentés bemutatása. Figyelembe véve a bizonytalanságot, amely a jelenlegi helyzetben uralkodik, úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos ez a jelentés és az eredmények enyhén szólva kihívóak kereskedelmi és befektetési szempontból is. Érdekes lenne akkor most itt részletesebben hallani a jelentést Francisco Pérez Canado, fogja ezt akkor nekünk most előterjeszteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom a főbb elemeit ennek a kereskedelmi és befektetési jelentésnek. Itt lényeges, hogy a különböző akadályokat hogyan lehet elhárítani. Ez foglalkoztatott bennünket 2017-ben is. Egy jó ö, jelentés az mindig azzal kezdődik, amire valóban oda kell figyelni, úgyhogy én is így szeretném, hogy az évre szóló kulcsüzenetet adjam át. Az első, egyre több soha nem látott mennyiségű akadály van, nő, növekszik a protekcionizmus. Második dolog, ahogy fokozódik a protekcionizmus, annál nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Sokkal több akadályt bontottunk le, mint bármikor korábban, és a 4,5 millió euró a, nek a költsége is. Ez nem csak a vállalatokat, hanem az embereket és a KKV-kat is érinti, akik folyamatosan törekszenek vagy igyekszeznek növelni a versenyképességüket. Ennek a sike, ez a piacra jutási stratégiánknak köszönhető. Megvizsgáltuk, hogy hogyan működünk, hogyan dolgozunk, és igyekeztünk mindent megtenni, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Sajnálatos, hogy egy rossz hírt is közölnem kell, ez pedig azt jelenti, hogy kétségtelenül nagyon nagy kihívásokat jelentő időszak következik. Tehát meg kell duplázni az erőfeszítéseinket, a piacéra jutási stratégiánkba, mert a protekcionizmus fokozódni fog még sokkal jobban, mint eddig, és egy kis felhívás az önök irányába. A megerősített erőfeszítésekben az, az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszhat. Egy kis emlékeztető azoknak, akik kevésbé ismerik ezt a munkaterületet, hogy a piacra jutási partnerség hogyan működik. Ez egy alapgyakorlat, a vállalatok eljönnek a bizottsághoz, és elmondják, hogy ők milyen ö, akadályokba ütköznek, és miért nem tudnak piacra jutni, és akkor kapnak személyre szabott kezelést, megoldásokat, a bizottság és a tagállamok együtt tárgyalnak ezekről, és megpróbálják. Ez lehet egyébként a WTO-nál indított eljárás, lobbizás és egyéb megoldások. De azt láttuk ebben a közös munkában a vállalatokkal, hogy a protekcionizmus az egyértelműen növekszik, 67 új akadály jelentkezett meg, a, és világszerte pedig több mint 300 ilyen akadály van. Ez rengeteg. Ennek nagyon komoly határa, hatása van, több milliárdban mérhető ez. Kína mutatja a legnagyobb emelkedést az új akadályok tekintetén, aztán Oroszország, Dél-Amerika, Dél-Afrika, Törökország és a mediterrán térség is jelentős akadályokat hozott létre a vállalataink számára. Az ágazatokat illetően a mezőgazdaság élelmiszeripari ágazatban van számos akadály, pénzre fordítva, ez pedig az információtechnológia, textil, amik a leginkább érintettek. Ez természetesen elfogadhatatlan és nem is igazolható, tehát ezért megerősítettük az erőfeszítéseinket, és elkötelezve törekszünk a lebontására az akadályoknak. 45 új akadályt sikerült lebontani az elmúlt évben, és ez most végül is az összesen felszámolt akadályt 88-ra emeli, ami ugyancsak rekordszám. Ez nem egy konkrét szektort érintett, hanem számos szektort, ágazatot, és ez azt mutatja, hogy a stratégián kis és nagy területekre kerámia, repülőgépipar, mind és más ágazatok is kedvezményezettek voltak e, munká, e munkában további export lehetőséget hoztunk létre, ez legalább 4,5 milliárd export volumen. A számok persze semmit nem jelentenek, hogyha nem tudjuk ezt elhelyezni a térben. Ez azt jelenti, hogy egy-két-három országtól függően a senki sem tudja pontosan, hogy ez konkrétan mit jelent, mert ez nem az FTA az, az, ami mindenkit érdekel, de valójában ez egy nagyon fontos munka. A megoldások, amiket találtunk konkrét problémákra, az konkrét vállalatoknak kedvezett, és megpróbáltunk emberi arcot adni ennek a nyitásnak. Idén különösen a portugál vállalatokra figyeltünk oda, segítettük, hogy megoldják egy problémát például a papíriparban Törökországban, és több mint 2900 munkahelyet sikerült ezzel megmenteni vagy fenntartani. Hogyan tudtuk mérni ezeket a sikereket? Először is erősebb koordinációt hoztunk létre a tagállamok és a bizottság között, illetve a nyomonkövetést erősítettük, a prioritásoknak a fontossága is, tehát nem foglalkozunk egyszerre az összes akadályjal, hanem a legfontosabbakra koncentrálunk, javítottunk a kommunikációt és a figyelemfelhívást E, pontosan ez azok, azok a javaslatokat, amelyeket bizottság közti szinten is megvizsgáltunk 2017-18-ban is, és nagyon jó, hogy ez a tanulmány felvetődött. Két dolgot szeretnék még elmondani. Az egyik, hogy egy példát adjak, pontosan tudnunk kell, hogy hogyan tudjuk jobban elérni a KKV-kat, mert a KKV-k nem mindig rendelkeznek azon információkhoz, ami ö, szükséges ahhoz, hogy piacra tudjanak jutni. Tehát vannak úgynevezett piacra jutási ö, napok, ez egy, azt jelent, na ugyan ez a nevük, de ne téveszen ez meg senkit, ez azt jelenti, hogy megkeresünk vállalatokat, térségeket, ahol ilyen export problémák vannak, és, össz, és felveszünk a kapcsolatot a KKV-kkal, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy az unió támogatását meg tudják kapni a piacra jutáshoz. Hollandiában is jártunk, és két-három-négy ország is van évente, amelyekkel tudunk foglalkozni. Az elején azt mondtam, hogy a parlament segíthet ebben, hol kell megerősíteni az erőfeszítéseinket, és ahol, hol várjuk az önök segítségét, hol gondoljuk úgy, hogy jelentősen tudnak nekünk segíteni az akadályok lebontásában. Először is a figyelemfelhívásban. Önök ott vannak a terepen, ismerik a választókörzetüket, a vállalataikat, tegyék ismerté, hogy van egy ilyen piacra jutási partnerségi eszközünk, ez minden évben több ezer vállalatot érint, és jelez, és kapcsoljanak, kössenek össze bennünket. Ez nagyon fontos diplomáciai szerepük is van. Önök Európai Parlamentet képviselik, amikor külföldre utaznak, óriási a befolyások a partnerekre. Vigyék el az üzenetünket, akkor elmennek Kínába, az Egyesült Államokba, Törökországba, mondják meg, hogy a piac hozzáférés az nekünk prioritás, mert a mi munkahelyeink és növekedésünk, versenyképességünk ettől függ nem akarok önöknek sok házi feladatot adni, de a korábbi felad, munkakörömben ez volt, amikor gazdasági kapcsolatokért voltam felelős Pekingben. Az egyik feladatunk az az, hogy ebben a kontextusban működjünk, ami egyre nehezebb és lesz, és komoly erőfeszítésekkel. A vállalkozások biztosan vehetik, hogy az Unió az ő oldalukon áll, és ezt a tevékenységet folytatni fogjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. És Moszka asszony, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a bemutató. Két kérdésem lenne. Nagyon érdekesnek találtam azt a munkát, amit a KKV-kkal végeznek, mert kétségtelen, hogy az igazi probléma az az, hogy hogyan tudjuk előmozdítani az, mindazt az ismeretet, ami arról szól, hogy a bizottság és a kereskedelmi főigazgatóság mit csinál az ő érdekükben. Nagyon sokszor ők ezt nem tudják, ez politikai probléma is, mert egyszerűen nem ismerik, nem tudják, hogy e, milyen hasznos munkát végzünk az ő érdekükben itt. Tehát emellett a piacra jutási napok mellett milyen egyéb eszközök vannak, amit ki lehetne alakítani azért, hogy szélesebb körül legyen a hatása a kommunikációnak. Mindenki elvégezheti a saját munkáját, mindenki vállalhatja az üzenet továbbítását, azonban fontos lenne hogy valami egyéb is történjen. Szerintem ez nem elegendő, hogy minden régiót, minden területet lefedjen. Például az én hazámban akkor a különbségek vannak az egyes területek között, az ágazatok között, hogy nem igazán egyszerű ezeket a különbségeket mind lefedni. Csak ezekkel a piacra jutási napokkal. Gondolnak-e egyéb eszközökre, amik ezt segítenék. A második kérdés az ahhoz kapcsolódik, hogy milyen jogalkotási, az a jogalkotási munkához kapcsolódik, amit itt végzünk, illetve milyen specifikus feladataik vannak például a két ügyel, amivel itt foglalkozunk, a közbeszerzési eszközök és a nyomonkövetés. Hogyan lehet ezt a munkát illetve hogyan illeszkedik vagy ütközik abba a munkában, amivel ők foglal, önök foglalkoznak, hogy megnyissák a piacot. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a munkához, és szeretnék én is kérdéseket feltenni. Igaz, hogy az európai delegációk a harmadik országokban, de esetleg többet segíthetnének nekünk? Tehát eh, igazából a KKV-knek lehetne többet segíteni, hogy megoldják problémáikat, amennyiben nem vámjellegű akadályok merülnek fel a piacra jutásnál. És eh, van egy konkrét megjegyzésem is, hogy eh, megvannak azok az eszközök, hogy jobban válaszoljunk a KKV-k szükségleteinek? Amikor a harmadik országokban tevékenykednek? Tehát számos kolléga nyugtalan emiatt. Tehát van olyan lehetőség, hogy több eszköz kapjanak, amely megengedi nekik, hogy jobban piacra jussanak a harmadik országokban? Ezen kívül a delegációnak nincs megfelelő eszköze, hogy válaszoljon ezekre a lehetőségekre. Tehát van lehetőség arra, hogy javítsuk azt a lehetőséget, hogy a költségvetésből több eszköz juttassunk arra, hogy a stratégiát nevítsük a másik kérdésem. Tehát természetesen nagyon fontos az, hogy az információhoz hozzáférést, hozzáférést is biztosítjuk, és szerintem még mindig nem igazán ismerik a lehetőségeket. Tehát igazából a vállalatok, a KKV-k főleg nem ismerik azokat az eszközöket, amelyek már léteznek. És természetesen a tagállamokkal, a tagállamok megfelelő szervezeteivel is együtt kell működni, hogy javítsuk a helyzetet, és hogy javítsuk a hozzáférés lehetőségét és igazából így lehetne előrébb jutni. Köszönöm szépen! Igen, említette, hogy 67 új akadály van, és hogy 45-öt szüntetek meg. Ez összesen azt jelenti, hogy 22 új akadály van. Nem tudom, hogy ez a volumen, ez a tendencia tényleg reprezentatív a fejlesztési munkára. Másodszorban ez is összefügg az előzővel. A kereskedelmi akadályokra milyen kihatása van az új eh, amerikai kormány viselkedése? Összefügg eh, ez esetleg azzal, hogy új akadályokat akarnak létrehozni a harmadik országokra. A harmadik kérdés, ami Kínára vonatkozik. Van néhány példa a jelentésben, és ezek viszonylag jól, jól értetők voltak, másokat még meg kell vitatnunk. Tehát mi az általános felismerés? Nyissunk jobban a párbeszéd számára, vagy még mindig stratégiai akadályépítésről van szó? Köszönöm szépen a rövid kérdéseket. Sok mindennel egyet fogok érteni, amit hallottunk. Kezdjük Moszka asszony felvetéseivel. Megkérdezzük a tagállamokat, a 28 tagállamot, hogy kit érdekel az, hogy régióról régióra végig megyünk, és elmondjuk a KKV-knek, hogy miről van szó. Olaszország nem kérte, hogy ez prioritás legyen. Ez csak egymás közt mondjuk. Ez azért egy kicsit rámutat arra is, hogy milyen korlátozásoknak vagyunk tanulni. És most ez közvetlen válasz tehát igazából ezeket a lehetőségeket multiplikátor lehetőségnek is tekinthetjük. Tehát a regionális szervezetek, a kamarák, amelyek elérik a KKV-kat, jelen vannak. Mi pedig megpróbálunk állandó kapcsolatban lenni velük, hogy üzenetet közvetítsünk. Tehát minél inkább integrálódnak ezek a kamarák, annál inkább hozzáférnek, illetve érdeklődnek a honlapjunk, honlapjánk iránt. Tehát igazából a piacra jutás esetében a kis dolgok számítanak, itt nem, nem kell bombasztikus dolgokat alkalmazni. Hát reméljük, hogy itt egyre több mindent elérhetünk, egyre több vállalatot elérhetünk. Itt természetesen információs elemeket is elérhetünk. Tehát számos eszközünk van, de nyilván ez időbe telik. A tagállamokkal meglévő partnerség, Rodriguez Pinheiro asszony mondta, a tagállamokhoz fűződő kapcsolatok nagyon fontosak, és nagyon jó tapasztalatunk van például Spanyolországban erre a nyár elején tettünk szert. Moszkva asszony nagyon érdekes kérdés. Hogyan foglalkozunk az úgynevezett defenzív, védekező anyagokkal? Tehát hogyan befolyásolják ezek a munkánkat? Például a korábbi munkám során Kínával foglalkoztam, nagyon sok nehézségünk van, például a kínai beruházásokkal és kormányzati közbeszerzésekkel. A mikor a kínaiak látták, hogy ezekről a dolgokról tárgyaltunk, az első politikai kérdés az, hogy megkérdezik, hogy ki vagy te a beruházási palettán, a közbeszerzési palettán. Tehát egy egyszerű megbeszélés mennyit segített, el nem tudják képzelni. Tehát igazából én csak kérhetem a parlamentet társjogalkotóként, hogy segítsen ebben a tekintetben. Ahogy mondtam, az Európai Parlament roppant fontos ebben a munkában, amelyet végzünk. És most szeretnék áttérni Rodríguez Pinheiro asszony kérdésére. Köszönöm szépen a kérdéseket, és szeretnék konkrét példákat is adni, amelyek a delegációval adnak, és utána ismét visszatérek a kínai tapasztalatomra, amellett, hogy viszonylag jó humán erőforrásunk van, akik az anyagokkal foglalkoznak, egyéb nagyon hasznos dolgokkal is rendelkezünk. Először is van egy KKV központunk, ezt az EU finanszírozza, és ez kizárólag azzal foglalkozik, hogy a KKV-k megfelelő információkat kapjanak a piacra jutásról. Ez egy járulékos eszköz, ez nincs meg minden országban, de ez igazából csak egy példa. És most visszatérek a piacra jutási partnerségre, amiről az előbb szóltam. Minden piacra jutási probléma esetében partnerséget kezdeményezünk az érintett vállalattal. Az EU nagykövetsége, képviseletek is foglalkoznak azzal, hogy a gyakorlatban hogyan segíthetünk a piacra jutási problémán. Tehát megvan a szerkezet, esetleg egy kicsit jobban igénybe kell venni a második kérdése, pedig részben megválaszolásra került, ez partnerség. Tehát nagy mértékben függünk a tagállami szakérték és a bizottsági szakértők munkájától, hogy a megfelelő stratégiát kialakítsuk és hogy elhárítsuk az egyéni akadályokat. És most szerintem egy kicsit zoomolni fogok, elnök úr, hiszen olyan magas szinten mozognak a kérdések, hogy szinte elérhetetlenek. De a jelen fejlődés 2017-re vezethető vissza, ami az Egyesült Államok politikát illeti. Tehát növekszik a protekcionizmus, és problém, ezek a problémák részben már Kínával is megvoltak. És véleményünk szerint az ilyen jellegű problémák már megelőzték a jelen problémát. Tehát igazából, ahogy az Egyesült Államok viselkednek, az arra nincs magyarázat. De Számos problémánk van horizontális tekintetben. A kereskedelmi világban, és szeretnék stabilizálni a kereskedelmet. Éppen ezért nagyon érdekel minket, hogy modernizáljuk a VTO-t, hiszen pillanatnyilag a szabályokat is meg kell változtatni, hogy a problémákat kezelni tudjuk. Tehát, hogy ez, generál, hogy ez általános tendencia-e, hogy nőnek az akadályok, az idénre még nincsenek számaim, de a válaszom az lenne, hogy igen, növekednek az akadályok. Dominó hatást látunk, és ahogy mondjuk, nagyon kemény idők jönnek, állnak előttünk. Kínának kulcs szerepe van az elkövetkezendő hónapokban, években a kereskedelem világában. És ahogy tudják, szorgalmazzuk a partnerségeket, és nagyon fontos az, hogy több piac nyíljon meg Kínában. Tehát ezt szeretnénk, és szeretnénk Kínával intenzívebben tárgyalni, hogy elérjük a piacra jutási céljainkat. De a múlt csúcson, amely júliusban volt, a piacra jutási elemek először kerültek említésre prioritásként a kétoldalú politikai nyilatkozatokban. Gondolhatják, hogy ennek nincs jelentősége, de van. Tehát ez azt jelenti, hogy a kínai fél elismeri azt, hogy valamit meg kell változtatni, de rengeteg munka áll még előttünk. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Ezzel a végére értünk a 21-es napi rendi pontnak. Köszönöm szépen. Rátérünk rögtön a 22-es napirendi pontra. Volt egy adhok delegációnk bankokba július 17-től 19-ig, júliusban. Ez egy tényfeltáró misszió volt. Önök is tudnak erről, hogy eh, a kereskedelmi tárgyalásinkat elhalasztottuk Tajfölddel. Egyszerűen azért, mert eh, megtörténtek bizonyos politikai fejlemények, az emberi jogokkal kapcsolatban voltak fenntartásaink, más szakbizottságok is fenntartásokkal értek, volt egy közös programunk, egy napos program, van egy állandó tajföldel foglalkozó előadónk, Proust úr, és ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy elmondta, ez az utazás ez július 17-19-én volt. Én, mint állandó jelentéstevő utaztam Tajföldre, és ahogy elmondta, ez egy adhok feladat volt, párhuzamosan egy jogi biztonsággal, amelyik az emberi jogok kérdését tanulmányozta. Számomra világos volt a helyzet, azt akartam tanulmányozni, hogy hogyan alakul a gazdasági helyzet, és hogy hogyan lehe, fognak alakulni a kapcsolataink ezzel az országgal a jövőben mint egy tucat találkozót bonyolítottam le, és köszönöm egyébként a bizottság titkárságának a munkáját, akik ezt a nagyon sűrű, de nagyon érdekes programot összehozták különböző gazdasági ágazat felelősökkel találkoztam, gazdasági központokkal, mint iparkamarák, kereskedelmi kamarák, minisztériumokkal, például a munkaügyi kereskedelmi minisztérium képviselőivel találkoztam, és a politikai képviselőinkkel is, illetve az Európai Unió nagykövetével is találkoztam. Emlékeztetni szeretnék, hogy itt két misszió párhuzamosan dolgozom, úgyhogy az emberi jogok kérdéséről nem kívánok most itt szólni, azzal együtt, hogy néha elmagyarázták minden szinten, hogy nem igazán érték, a tájfölddel tanúsított magatartásunkat, mert olyan kritériumokat alkalmazunk velük szemben, amelyeket Más országok esetében nem egészen úgy tesszük, akikkel, amelyekkel mégiscsak kötünk kereskedelmi megállapodásokat. Ami az ütemezést illeti, mert ez nagyon fontos volt, ez egy kicsit blokkolta a tárgyalások előrehaladását. Többször is megerősítették, hogy a jogalkotási törvényhozási szavazásokra az év végén a király koronázását követően kerül sor, tehát Tajföldön 2019 első fél évében lesznek a szavazások. E, az év végéig Tajföldön átve, Tajföld lesz a naz nak az elnöke, és ez minden gazdasági szereplő szempontjából fontos, mert Dél-Kelet-Ázsiának a központjává válik ezáltal. Negyedik helyen vagyunk a Japán, Kína és még néhány más ország, többek között Korea után. A vezető ágazatok a robottechnika, a farmakológia, és az új energiák és az új megoldások nem elfeledve természetesen a gépjárműipart, illetve az aeronautikát, ahol az Airbus és a Safran vannak jelen nagyon erősen, emellett a bor és a szeszes ital ágazat még. Van egy nagy gazdasági projekt, amit Thailand Cup nulla pontnak neveznek. Ez tulajdonképpen egy növekedési gyorsító ágazati megközelítéssel, ami nagyon jól megtervezett. Tehát nagyon nagy fontosságú a képzés, és egyes európai vállalatok többek között a BMW és az Airbus létrehozták a saját képzőközpontjukat ebben az országban, de a lényeg az volt, hogy az új szakmák megjelenésével eh, az elkövetkezendő években és hónapokban egy új gondolkodást fog létrehozni. Akik, azokkal, akikkel találkoztunk, eh, nagyon nehezen értették meg, hogy az európaiak miért húzódoznak, és, eh, mert a tajföldieknek szinte mindenkivel jó kapcsolatok van, kulturális is ez náluk, a nagy ázsiai csoportokkal, blokkokkal, amerikaiakkal is, és az ő kultúrájukban nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatokat tartsanak mindenkivel. Az egyik tárgyaló felettünk mondott egy mondatot, ami engem megdöbbentett, azt mondta, ha nem teszünk semmit, akkor előbb vagy utóbb Tajföld kínai protektorátussá válhat. Miközben pontosan azt nem szeretnék, hogy bármilyen hatalomtól is függő helyzetbe kerüljenek, hanem éppen egy olyan kiegyensúlyozott helyzetet szeretnének, ahol minden hatalommal megfelelő kapcsolatuk van. A tajföldieknek a magatartása egy kicsit az, hogy nem vesznek tudomást Európáról, mint blokkról, és inkább bilaterális kapcsolatokat hoznak létre egyes, egyes országokkal. Tehát ez a misszió engem abban erősített meg, amit már korábban is mondtam a munkacsoportban, hogy nagyon gyorsan technikai felderítő tárgyalásokat kellene kezdeni, elsősorban a nem tarifális akadályokra vonatkozóan, mert például a gépjárműiparban ahogy például a startupok, amelyek az elektromos gépjárművekkel foglalkoznak, az aeronautika területén és az ipar szélesen vett iparterületén, amerikai vagy kínai vállalatok sztenderdek, normák alakulnak ki, sőt, tajföldi saját normák, és ha itt nagyon sokat várakozunk, akkor nem fogunk tudni kellően jelen lenni, és nem tudjuk az európai normákat, sztenderdeket ott is keresztül vinni. Tehát azt javasolnám a bizottságnak a helyi képviselőink útján mielőbb kezdjék meg ezt a felderítő munkát, minél előbb, véleményem szerint ennek operatívnak, működőnek kell lenni akkor, amikor mert ugye első fél évben lesznek jövő évben a választások, ezt követően, amint lezajlottak a ö, választások, azonnal megkezdhessük a politikai tárgyalásokat. Ezt szerettem volna elmondani, tisztelt elnök úr, megerősítve, megismételve azt a benyomásomat, hogy Tájföld ebben a földrajzi területen, ahol a világ talán sokkal gyorsabban mozdul, mint másút, nekünk európaiaknak egy lehetőséget kínálhat árucsereforgalom szempontjából. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. David Martin részt vett a delegációban. A TROA szakbizottság nevében vett részt. Valóban egyetértek nagy részt azzal, amit hallottunk. Tajföld egy igen fontos partnerünk lehet a jövőben kölcsönös előnyök alapján működhetünk együtt, de teljesen egyetértek azzal, hogy nem tudunk hivatalos tárgyalásokat kezdeni, amíg nem tartottak tisztességes választásokat, és amíg nem alkotnak ennek megfelelően kormányt Tajföldön. Nincs ok viszont arra sem, hogy technikai szinten ne tárgyaljunk és például jól működik a közigazgatások igen hatékony, ezért tárgyalni tudunk velük, egy nem hivatalos, inkább technikai szinten, de politikailag nem tudunk kereskedelmi megállapodást kötni, amíg nem demokratikus tajföld az Emberi Jogi Szakbizottság is foglalkozik ezzel. Ott elmondták, hogy van haladás a, szociális jogok, a szabadságjogok kérdésében, de azért vannak más emberi jogi problémák, eh, fenntartások, a szólásszabadság eh, kapcsán például nem lehet bírálni a kormányt, de összességben egyetértek azzal, amit eh, elmondott az előadó. Köszönöm, van-e más? Nem látok ilyet. Az Európai Bizottságtól nincs itt senki, csak nagyon röviden. Nagyon röviden. Igazából nem az program, nem kapta meg a programot. Ki lehetne osztani a programot? Nyilván, természetesen meg is tesszük általában most is meg fogjuk tenni. Comment from the commission, please. Yes, thank you. Thank you. Good morning. And just maybe to, to add some... Egy néhány dolgot szeretnék még megjegyezni, ami a tanács következtetésével összhangban van. A folyamat tart, igyekszünk újra együttműködni. Tehát júliusban volt egy munkacsoport kereskedelmi és beruházási kérdésekben, ez gyakorlatilag annak a folytatás, amit egy évvel korábban is csináltunk. Lesz egy további párbeszéd még ebben a hónapban majd, tehát a tárgyalások folynak. A július elején volt egy munkacsoport, ahol egy feltáró jellegű tárgyalást folytattunk annak a lehetőségéről, hogy hogyan folytathatnánk a szabadkereskedelmi megállapodás, de hát az látszott, hogy mielőtt folytatnák a tárgyalásokat, még számos munkát el kell végezni. Egyébként sokat változott az elmúlt négy év alatt az EU kereskedelem politikája is, amióta leálltak a tárgyalások. Vonatkozik ez tartalmi részre, vagy átláthatóságra, stb. Mindenesetre a tajföldi partnerrel, a partnereinkkel nyílt vitát folytattunk erről de dolgozunk, megvannak a munkacsoportok, találkozunk szabályos időközönként, és ahhoz, hogy rátérjünk a politikai jellegű munkára, és azt gondoljuk, hogy itt összhangban a tanácsi következtetésekkel majd egy szabad választást követően, amikor lesz egy demokratikus kormányuk, akkor folytathatjuk ezt a tárgyalást. Tehát nem látjuk azt még egyelőre, hogy mondjuk akár 2019 nyaráig is eltarthat, vagy tavaszáig, amíg lesz egy ilyen kormányuk. Tehát amíg nem tárgyalunk hivatalosan, azért mi feltáró jellegű beszélgetéseket, tárgyalásokat folytatunk velük. Köszönöm szépen a plusz információt. Proust úr kíván-e? Nem kíván. Ebben az esetben lezártok ezt a napi rendet is. És mivel van még időnk, a bizottság biztos az, hogy megérkezéseig, ugye 11 órakor a 23-as pont 11 órakor talán egy kicsit, akkor 55-ig tartunk egy szünetet.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 Perfect. Uh, dear colleague... Tökéletes, kedves kolléganő, kollégák, örülök. Örömmel jelentem be, hogy megérkezett hozzánk Malmström, biztos asszony. És szeretném, hogyha meghallgatnánk, hogy mit mond Juncker és Trump találkozójáról, milyen konfliktus van Európa és az Egyesült Államok között a kereskedelem területén. És egy tíz percet adok neki. Most öné az óbiztos asszony. Elnök úr, tisztelt képviselők, remélem mindenkinek kellemes nyári szünete volt, és üdvözlöm Önöket itt a szabadság után. Most szeretném önöket tájékoztatni a júliusi EU-USA találkozóról. Én elkísértem Washingtonba Juncker elnököt július 25-én, és ahogy emlékeznek, hogy milyen kontextus volt, akkor eléggé nehéz volt a helyzet, hiszen olyan idő volt, amikor Trump elnök eléggé kemény retorikát használt az Európai Unió ellen amikor bevezette az acél és alumínium vámokat, nem csak az Európai Unióval szemben, hanem a világgal szemben, és eléggé komoly kockázata volt annak, hogy a gépjárművekre és a gépjármű alkatrészekre is vámot vett ki. Azért mentünk el Washingtonba, hogy egy kicsit elvegyük a helyzet élét, és pozitíva volt a kifejlet, mint amire vártunk, hiszen a acél és alumínium vámokra mi is keményen akartunk reagálni, és ellenintézkedéseket vettünk figyelembe a gépjárművek és alkatrészeik tekintetében. Tehát amennyiben szükséges, ezeket az ellenintézkedéseket bármikor foganatosítani tudjuk. Tehát a gépjármű vámoknak óriási kihatása lett volna számos európai ország gépjármű iparára. Nem csak a gépjármű gyártó országokra, hanem azokra is, ahol gépjármű alkatrészeket gyártanak. És körülbelül 51 milliárdra rugott volna ki a veszeség konstruktív vitánk volt Trump elnökkel és csapatával, számos miniszter ott volt a Fehérházban. Egy politikai megalapodás sikerült elérnünk, és létrehoztunk egy végrehajtó munkacsoportot, amely megpróbál egy pozitív agendát kidolgozni. Ezt a csoportot jó magam vezetem, amerikai részről Robert Lighthizer, és a nyári szünet alatt a csapataink találkoztak, hogy előkészítsék a megbeszéléseket. Úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk megvizsgálni a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne egy ipari termékekre vonatkozó kereskedelmi megállapodást létrehozni. Mi azt mondtuk, hogy mi egyetértünk a nulla tarifákkal, amennyiben az Egyesült Államok is egyetért ezzel, ami az ipari termékeket illeti. Tehát kölcsönösségi alapon egy nulla vámtarifát alkalmaznánk, de ezt az ipari termékekre korlátoznánk. A mezőgazdasági termékek nem lennének benne a megállapodásban, és a közbeszerzés sem lenne bent. Tehát egy kisebb megalapodás lenne, de lényeges lenne, és ez kölcsönös előnyökkel járna az Európai Unió és az Egyesült Államok számára is. Ebben az összefüggésben megállapodtunk abban is, hogy az energia ügyi együttműködést is erősítjük. Ez azoknak az országoknak fontos, amelyek gázt importálnak az Egyesült Államokból, hogy megkapják az engedélyeket, de itt minden tagállam saját maga dönt. De az amerikai gáz importja viszonylag bonyolult lenne, és jó lenne, hogyha megalapodást kötnénk a tanúsítványok, az engedélyek érdekében. Ez is a tárgyalás részét képzi majd. Egy másik ilyen elem az lenne, hogy megnézzük, hogy önkéntes alapon együtt tudunk-e működni a megalapodáson kívül bizonyos témákban, tehát például a normák tekintetében, így gyógyszer vagy vegyszer termékek tekintetében. Tehát itt már eléggé sok előkészítő munka zajlott. Bizonyos dolgok egyszerűek lennének, más dolgok sokkal bonyolultabbak lennének, attól függően, hogy, hogy miről van szó, de bizonyos téren nagyon rövid távon belül is eredményeket érhetünk el. Megállapodtunk abban is, hogy amíg a tárgyalások zajlanak, mindkét fél kötelezi magát, hogy nem vezet be új vámokat. Ennek a célja természetesen az, hogy a munkánk során, amely nem sokára sokkal konkrétabb formát ölt, tehát a lényeg az az, hogy az Egyesült Államok szüntesse meg az acélra és alumíniumra kivetett vámtarifákat is, és ebben az esetben mi is visszavonjuk ugyanabban a pillanatban ellenvámjainkat. Ez is a csomag része. Abban is egyetértettünk, hogy szorosan együttműködünk egymással és a WTO partnerekkel is, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat megszüntessük, tehát a, a technológiai transfer torzításokat, a szellemi tulajdon történő csalásokat. Minisztériumi szinten ez már meg is indult, jó magam, Lighthizer miniszter és Seiko japán kereskedelmi miniszter között. Három szinten, háromszor találkoztunk már ezen a magas szinten, és megvizsgáltuk, hogy hogyan tudunk a VTO-ra vonatkozóan új szabályokat javasolni. Tehát természetesen a többi tag is beleszól ebbe, de hogyha az EU, az Egyesült Államok és Japán javaslatokat terjeszt elő, akkor ez eléggé lényeges lehet. Ez pedig eléggé lényeges a jelen kihívásokkal szemben, hiszen a szabályalapú rendszert ezzel erősítjük. Elkezdődtek tehát a tárgyalások, és szeptember végén is találkozunk majd a trilaterális fórumon, legmagasabb szinten, Trump és Juncker elnökök személyében. Természetesen nyomon követjük jóhiszeműen a jelenlegi nyilatkozatok sorsát, nincsenek határidők, de nyilvánvalóan minél hamarabb szeretnénk előrehaladást látni. Kijelentettük feketén-fehéren, hogy nem fogunk úgy tárgyalni, hogy pisztolyt nyomnak a fejünkhöz, a lényegről szeretnénk tárgyalni. A említett végrehajtó munkacsoportnak politikai mandátuma van, és Mielőtt elkezdjük a konkrét tárgyalásokat, természetesen a tagállamok mandátumára is szükség van, illetve hogy a tagállamok is mandátumot adjanak a végrehajtó munkacsoportnak. Ezt már elkezdtük nyáron, és szeptember első heteiben folytatjuk a munkát. Ez egy lehetőség arra, hogy együttműködjünk az amerikai partnereinkkel. Szerintem ezzel tartozunk a polgároknak, hogy egy pozitív agendát hozzunk létre amely sokkal pozitívabb, mint a nyár elejé helyzet volt, amikor szinte napi téma volt az eszkaláció. Hát, elnök úr, ennyit tudtam volna most elmondani. Pillanatnyilag természetesen a szakbizottság tagjai megkapják az írásos jelentés is, és bármilyen kérdésük van, örülök, ha megválaszolhatom. Köszönöm szépen, biztos asszony. Sapkát váltok, és állandó előadóként fogom kommentálni az EU Egyesült Államok közötti kapcsolatokat. Németül fogom ezt megtenni. Biztos asszony, az egyik utóbbi megjegyzéséhez csatlakoznék, amit helyesnek tartok, hogy újra tárgyalunk, beszélünk egymással, ez egy nagy siker, egy ilyen globalizált világban ahol globális értékteremtési láncok működnek, nincs értelme a kereskedelmi háborúnak szállítási láncokat tesz tönkre, munkahelyeket szüntet meg, veszélybe. Fontos, hogy beszéljünk egymással, és ezért pozitív jelzés ez a, a csúcs, amin ön is részt vett. Van azonban öt megjegyzésem, amely inkább kritikusan érinti és értékeli az eredményt. Először is mindig is azt mondtuk, hogy nem akarunk engedményeket tenni addig, amíg az acélvámok, a kirekesztővámok hatályban vannak, és amíg nem szűnt meg az autóvámok veszélye is. Mindkettő megvan még, az acélvámok és az alumíniumvámok is hatályban vannak, és hát a fenyegetés az autóknál sem szűnt meg, mert kifejezetten kiemelték őket egy esetleges tárgyalási mandátumból, amely az ipari termékekre vonatkozna, és ezt kritikusnak kell látnunk. Már engedményeket teszünk, mielőtt egyértelmű jelzést kapnánk az Egyesült Államoktól, hogy lemond a fenyegetés potenciáljáról. Ez az első. A második, az Egyesült Államok nos vámokra fókuszol és a VTO tárgyalások eredményei a vámokkal kapcsolatban már régóta egy nemzetközi megállapodásba torkoltak, ezért nem is értem, hogy az Egyesült Államok elnök ezt miért tartott, meg miért tartja tisztességlenek, hol éppen az Egyesült Államok aláírta ezt és vetette fel ezt az egészet. A másik pedig a szolgáltatások, a közbeszerzés, ez, ezzel nem is foglalkozunk ezen a tárgyaláson, pedig ez nekünk nagyon fontos lenne. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy 50 milliárdos pluszt ért el az Egyesült Államok szolgáltatásoknál Európával szemben, és az egész világon 80 milliárdos szabadalmi díjat, licenszdíjat szedtek be. Hát ez az, ami az ő stratégiai érdekük volt a VTO létrehozásakor. Nem a vámok szerepeltek itt, hanem más területek, és erre nem reagálunk. A harmadik pont, ugye együttműködés a standardeknél, a szabványoknál, és hát itt a TTIP-re sok időt fordítottam, energiát fordítottam, amikor tárgyaltunk erről, de ezek annyira problematikussá váltak, mert nagyon különböző sztenderdjeink vannak a verseny okán, de például a fogyasztóvédelem, vagy a megelőzés elve, vagy a kellő gondosság elve kapcsán, és nem látom azt, hogy ö, hol tudunk eltérni az európai pozíciótól, de persze, hát hogyha haladni tudunk vele, akár ezt is lehet. És a következő negyedik pont, a WTO-ra szükség van. Minden területen jelen kell lenni a WTO hatáskörei, a választott bíráskodás is ide tartozik, illetve a WTO működőképessége. De azt gondolom, hogy nem csak olyan reformot lehet bevezetni, amely a WTO egy másik partnere ellen irányul. Ez nem lehet cél. Az a cél, hogy integráljuk a mi elképzeléseinket a reform folyamatba, és az Egyesült Államok most hétfőn nyilvánította ki, hogy egy bíró újrajelölését nem fogadják el, tehát a felebbiteli bíróságnál és eleve a működő képességet kérdőjezik meg, ez nem vezet bizalomhoz. Az ötödik pont, az Trump stratégia, oszd meg és uralkodj, nem lehet sikeres. Nem lehet azt, hogy mindenki mentse a bőrét, és megkeresni az egyetlen menekülő útvonalat, hanem egy világos európai pozícióra van szükség, egy szabály alapú megközelítés megőrzése a tét, és a tárgyalásaink során ezt világossá kellene tenni. Ennyi volt Bernd Lange, mint előadó, most pedig folytatjuk a képviselőkkel, a tagokkal, a néppárt nevében, Gudeliben. Köszönöm szépen, biztos asszonynak is köszönöm, hogy eljött ide. Elnézést kell kérnem, majdnem késő jöttem. Marokkóval tárgyaltam a Nyugat-Szahara miatt, és ezért késtem, és ezért, ezzel is folytatom, nagyon sajnálom, erre, ezzel rá is térnék az első kérdésemre. Hát ami, olyan világban élünk, amelyik eh, nap mint nap változik, azért ezt valamennyien tudjuk, és kellő munkánk van mindenhol, kellő dolgunk, és egyre inkább felteszem a kérdést, hogy Európai Unióként mi egy világos stratégiát követünk-e, amely különállóvá tesz bennünket az összes ilyen munkában, és most, most azt mondjuk, hogy az értékeinket, a standardjeinket fel akarjuk tartani. Ez egy kiváló dolog, ha ezt elmondjuk. De én ezt nem tartom reálisnak, őszintén szólva. Nyíltan beszélek erről úgy gondolom, hogy ebben az állandóan változó világban nagyon kell ügyelnünk arra, hogy ne szigetelődjünk el teljesen. Van tapasztalatom ezzel kapcsolatban, ezért is mondom, hogy Közép-Ázsiában is ez volt a tapasztalatom. Tehát persze alapvető elvi kérdés most az, hogy adott esetben a kereskedelem politikánkban megpróbálnánk egy másik bázison a működést szabályozni. A, a második kérdésem meg egy teljesen nyilvánvaló kérdés, véleményem szerint, hogy lehet az Egyesült Államokkal halódni, ha minden nap más hír ér el bennünket. Egyszerűen nem értem, nem tudom mennyire kell rugalmasnak lenni. De annak függvényében, hogy kivel tárgyalunk az amerikai félről, az első pont az, ugye, hogy másfajta üzenetet közvetít, és másnap pedig eleve mást mondanak. Hogy tud, hogy tud ön tárgyalni egyáltalán? Tehát hogyan működik ez a tárgyalás? A harmadik pont a naftánál, ha most igaz az, amit hallunk, akkor végül is Kanada elszigetelődött többé-kevésbé két partnerével szemben. Ez a ceta hatással van. Alessia Mossau, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a jelentést. Jó munkát kívánok most a nyári szünet után a következő hónapokra. Természetesen én is abból indulok ki, hogy ez a találkozás elvezetett oda, hogy deeszkaláltuk a helyzetet némileg. Ez egy fontos dolog, és jó is így, de azért az előttem szóló kollégákhoz csatlakoznék mégiscsak ez a Executive Working Group, a végrehajtó munkacsoport, ez ugye a kolokvium egyik eredménye volt, és itt valamennyiünkre emlékeztetnék, amit már mondtunk, ugye a szakbizottság elvárja, hogy ebbe a folyamba bevonják a parlamentet. Az összes érvet látnunk kell, hogy meg tudjuk ítélni a munkát, és a politikai mandátumunk alapján működjünk itt egy tagállami mandátumokról van szó. A parlament része kell, hogy legyen az egész eljárásnak. A parlamentben vannak egyes feltételek, amelyeket már elmondtunk, megismétlem részben, tehát egyrészt itt a nemzetközi mechanizmus során világosá kell tenni, hogy mindenki lássa, hogy az Egyesült Államok blokkolja a tevékenységét a WTO-nak, azáltal, hogy nem nevezik ki a fellebbíteli bíróság bíráját, és ez nekünk fontos. Egyszerűen világosá kell tenni, hogy ha a tárgyalást folytatni akarjuk, akkor ezt a kérdést rendezni kell. A második pedig itt van az Egyesült Államok hozzáállása a Párizsi klíma megállapod, a klímaegyezményben, és ez számos összefüggést generál. Hát minden, ami a nemzetközi klímaterületen történik, az ezzel függ össze a környezet és a klíma. Itt egy rendkívüli akadályba ütközünk, és nagyon nehéz ilyen alapon gyümölcsöző párbeszédet folytatni az Egyesült Államokkal, és kíváncsi lennék az önvéleményére, hogy hogyan tudunk nyomást gyakorolni, hogyan tudunk tovább haladni ebben. Még egy utolsó kérdés. Éppen ma délelőtt a Politikóban és a New York Times-ban olyan cikkek voltak, amelyek rámutattak arra, hogy van egy bizonyos változás a Trump adminisztrációban a korlátozásokkal kapcsolatban, ugyanis az amerikai munkavállalók nyomást gyakoroltak, és rámutattak arra, amit mi mindig is mondunk, hogy természetesen jelentkeznek a negatív hatások az amerikai munkavállalókra is. Tehát hogyan tudunk úgy reagálni, hogy helyes irányba indítsuk el a folyamatokat? Egyszerűen azért, hogy összességében javítsuk a helyzetet, mert a munka még mindig nagyon bonyolult, amit a kolléga az imént is mondott. A Trump elnök teljesen, teljesen megjósolhatatlan. Köszönöm. Solc kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Biztos azt mondja, örülök, hogy eljött. Úgy vélem, hogy a téma egy széles körű téma, és igen kritikusan kell rákérdeznünk a közvélemény nevében. De nem nincsen mandátum a tárgyalásokra májusban és júniusban ön is elmondta a parlamentben, hogy, és Juncker úr is elmondta, a CETA folyamat befagyasztása után a tanács mandátumára van szükség, és nem látok egységes pozíciót a tagállamok részéről sem. Ha megnézem a francia gazdasági miniszter vagy a német miniszter kijelentéseit, és összehasonlítom őket, ezek nagyon eltérőek nem tárgyalunk, nyomás alatt, pisztolyjal a homlokunkon. Ezt mondta a francia gazdasági miniszter, és ezt meg kell beszélnünk. Moszka asszony elmondta, a képviselő asszony, igen, és az Európai Parlament ragaszkodik ahhoz, hogy a tapasztalataink alapján beleszóljunk, mert a polgárok joga ez a, a hogyan alakuljon a jövőbeli transatlanti gazdasági kereskedelmi politikai kapcsolat. Ezzel eljutottunk arra, hogy amit az elnök is mondott, csak ipari termékekre vonatkozóan megállapodást kötni, és közben nincsenek szociális, munkajogi standardok. Világosá kell tenni, itt Európában a polgárok nem akarnak gázt Amerikából, mert ezt trekking módján termelik ki, kifizeti ki ezt a gázt? Mi történik, amit idehoznak? a már megállapított génmanipulált szója. Hova kerül majd? E, e, ez egy olyan szója, amit ugye Kína nem vesz át a kereskedelmi háború miatt, gyakorlatilag mi részévé válunk egy kereskedelmi háborúnak, és feladjuk a álláspontokat. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a multilaterális kereskedelem érdekében nem kellene végig gondolni, hogy milyen konkrét követeléseket támasztunk Trump elnökkel szemben, és ez lesz a az Executive Working Group munkájának a tárgya is. Hogyan tudunk másokkal tárgyalni, más WTO tagállamokkal haladni, hogy megcsináljuk ezt a reformot, amiről már régóta beszélünk. Köszönöm szépen, Maria Arena. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a szabadság alatt igencsak meglepődtünk azon, ami történt, és különösen amikor ön idejött, Armstrong asszony, azt mondta, hogy sosem fog fenyegetés alatt tárgyalni. Úgy tűnik, hogy Juncker úr és Selmayr úr, mert úgy tűnt, hogy Selmayer úr a fő tárgyaló ebben a vitában, nem volt gondjuk azzal, hogy fenyegette és alatt tárgyaljanak. Mi a státusz ennek a tárgyalásnak? Amikor megkérdezzük öntől, hogy valamilyen új intézkedést vigyenek be a tárgyalásokba, akkor ön mindig azzal válaszol, hogy nincs rá mandátum a fejlőd, fenntartható fejlődésről nem tárgyalunk, mert nincs mandátumunk. Itt meg még sincsen problémája azzal, hogy mandátum nélkül tárgyal. Milyenek a tárgyalásnak a hivatalos státusza? Ez az egyik. Második kérdés, Szelmájer úr milyen ö, címszó alatt ő a főtárgyaló, és miért nem a DG Trade, tehát a kereskedelmi főigazgatóság, amelyik mégiscsak kompetencia. Tehát ennek a személynek mi a hivatalos szerepe ebben a tárgyalásban? A harmadik dolog azt mondta, hogy ö, menyes ö, fenyegetés alatt nem tárgyalunk. Ö, mit tudtunk elérni a vámtarifák és a az kimozdítása, a multilateralizmus irányába való kimozdítása az USA-nak. Egy olyan tárgyalás van, ahova Trump jön egy pakli kártyával, és minden ász az ő kezében van, az Európai Unió pedig be, beadja a derekát. A ttip nagyon kritikák voltak, nagyon kritikusak voltunk a nem átlátható elemei miatt a tárgyalásoknak. Nehéz lesz meggyőzni az európai állampolgárokat arról, hogy most itt egy teljes homályban tárgyalnak a parlamenttel szemben is, de az európai állampolgárok irányába is, és szerintem megérdemlik, hogy magyarázatot kapjanak. Köszönöm, Juhaim Schuster. Sok minden elhangzott már, de én is kijelenteném, hogy csodálkozom, hogy hogyan lehet így tárgyalásokba bocsátkozni. Mert egyszerűen még nem is tárgyaltunk, és már feladtunk sokat az álláspontunkból, engedményeket tettünk, és ők még csak azt se ígérték meg, hogy a fenyegetést visszavonják, ez se jött. Azt mondják, majd beszélünk, tárgyalunk erről és engedményeket teszünk az agrárszektorban is, amiről nem akartunk tárgyalni, és tényleg felteszem a kérdést, mi az a középtávú stratégia, ami e mögött van? Mit akarunk egy ilyen hozzáállással elérni? és a végén Trump pudlia leszünk. A végén ő azt mondja, az egész világot meg akarja osztani, ezt ki is jelenti, és így akar előnyöket kikovácsolni az Egyesült Államok számára. És mi ebben a szolgálatára állunk egyszerűen azért, mert az érdemi érdekeinkről már nem is tárgyalunk, csak arról tárgyalunk, ami az Egyesült Államok érdekeiben áll. Tehát ez pont az ellentéte annak, mint amit eddig az Európai Bizottság képviselt, és ami a leginkább érdekel, most egy ilyen kereskedelmi mandátumban, tárgyalási mandátumban mi szerepeljen? Csak az, amit az Egyesült Államok akar, vagy gondolkodnak már azon, hogy mi legyen ez a mandátum? Ugye valamikor, azt, valamikor meg kell határozni egy tárgyalási mandátumot, általában a tárgyalások előtt szokták meghatározni ezt a mandátumot, de e, akkor is érdekelne még, hogy mi szerepeljen ebben ön, hogy képzeli. McLarkin asszony az ECR nevében. Um, I was given separate timings for this that are quite different. I'm sure my colleagues have covered... Elnézést, biztos asszony, a kollégáim a legfőbb kérdést már érintették. A nyáron valóban voltak meglepetések. A ö, nulla ö, tarifa, nulla vám, ugye lenne a cím, a célja. Van az ö, Trump elnöknek és nekünk is, van erre valamilyen idő, ütemezésünk. Már láttuk, hogy az acél és egyebeknél hogyan alakult ez. Anne-Marie Minör következik, köszönöm. Köszönöm szépen. Május 29-én volt egy plenáris vitánk, ahol szó volt az acél importvámokról, és hogyha mandátum alapján lehet tárgyalásokba bocsátkozni, először is voltak tárgyalások, a bizottságnak akkor volt-e mandátuma a tanácstól, és hogyha igen, mi volt ennek a mandátumnak a tartalma, és a bizottság, az Európai Parlament és a lakosság mégiscsak úgy elfogadhatatlanak tartotta annak idején a TTIP tárgyalásokat is. Miért tárgyal a bizottság fenyegetés alatt? a parlament az átláthatóságért, az átlátható tárgyalások irányában tett erőfeszítéseket, hogy fenntartsuk az élelmiszerbiztonságot, a, megfelelően kezeljük a klímaváltozást, illetve az ezzel kapcsolatos célokat, és a, most ugye azt hallottuk, hogy nulla vám és nem vám jellegű korlátok legyenek, de most akkor a nem tarifális akadályokkal mi a helyzet? Annak milyen mandátum alapján tette ezeket a nyilatkozatokat Juncker elnök úr, és hogyan lehetett a szójaimporthoz hozzájárulni, miközben tudjuk, hogy 90%-a ennek genetikailag módosított szója. És ez egy óriási terhet jelent a környezetnek. Azt is tudjuk, hogy ezek a termékek veszélyesek. Milyen intézkedéseket fog hozni a bizottság annak érdekében, hogy megakadályozza ennek a szójának az importját? és az Európai Unió miért importál cseppfolyós gáz, amikor tudjuk, hogy ez a palagázból származik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én már két kérdésemet tulajdonképpen mások feltették, úgyhogy ezeket nem ismételném meg, csak annyit mondanék, hogy a gépjárműveknek a vámja és a VTO kérdéseket ez nagyon rövid és pontos volt, gratulálok, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy eljött körünkbe. Úgy gondolom, hogy valóban egy olyan helyzetben vagyunk, amely jobb, mint ami júliusban volt. Ez egy kereskedelmi háború volt, ami mindenkinek csak károkat okozott volna, és hát célszerűbb volt megkezdeni párbeszédet, ami megoldhatja a problémákat. De két kérdés azért foglalkoztat. Egyrészt a tárgyalások körülménye és ezeknek az alakulása, ami mindig egy kereskedelmi politikát védelmeztünk az unión belül, aminek az a, nem csak az a célja, hogy a kereskedelem feltételeit javítsa, hanem a saját értékeinknek az exportját is. E tekintetben fontos hogy volt a bizalom is. Sajnálatos módon Trump elnök egy bizonyos magatartást alkalmaz, amit védelmez, és ami nem felel meg az Európai Unió értékrendjének. Úgy az a benyomásom, hogy ebben a párbeszédben, ahol eh, alapvető dolgokat félretettünk, mint például a közbeszerzést, elfogadjuk, hogy eh, a Buy American eh, fogalom uralkodóvá váljon, és a versenytárgyalások kiírását is elfogadjuk, ahogy ezt ők akarják. És hát a, itt van a szója kérdése tehát felvetődik bennem, ön, ön is elmondta, hogy nem lehet fenntartani ezt a stratégiát, ahogy az, e, e, ha emelik a e, vámokat az acélnál, az alumíniumnál, akkor emeljük a gépkocsi tejeveket, és ugyanakkor nem lehet az, hogy szóját importálunk, de közben nem veszük figyelembe, hogy mit lép az USA. Ha elfogadjuk az amerikai feltételeket, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák például a ö, különböző termékeket, és sérti a WTO szabályokat is, akkor mégiscsak mit, mit tesz az USA, hogy betartsa a WTO szabályokat? Továbbá a tárgyalások alakulásánál van egy fenntartható fejlődési fejezet. Mi mindig védelmeztük ezt a fejezetet, és nem látom, hogy ez miért nem került megemlítésre. De nekem úgy tűnik, hogy nem csak, hogy árukat cserélünk, hanem bizonyos feltételek mellett folyik az árucsere forgalom. Tehát tárgyalni Trumpal, amelyik felmondja a Párizsi Egyezményt, aki nem védelmezi a nemek egyenlőségét, és akiről tudjuk, hogy a bánik a nőkkel, hogyan lehet vele valami igazságosat tárgyalni, anélkül, hogy ezeket az aspektusokat nem vonnánk be. Köszönöm, de Szilvát Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök asszony, egy első politikai észrevételem az európai projektet jelentek a Trump adminisztrációnak a támadásait szenvedjük el. Tehát elkezdtünk felfüggeszteni a tárgyalásokat, a ttip ket aztán az alumínium és az acél vámokat megtámadták, illetve az autóipart. Ezek politikai üzenetek, amelyek jelentősen meggyenkedik a transatlanti együttműködést, a védelmi területen a Brexit támogatása az is csak az Európai Unió tagállamai elleni lépésnek tekinthető. Mit lehet tenni, vagy úgy, hogy ne az legyen az embernek a benyomása, hogy a Trump adminisztráció győzedelmeskedik? Az Európai Parlamentnek fontos lenne, hogy megfelelően tudjon reagálni az amerikai lépésekre, és látni kellene, hogy az Európai Parlamentnek a magatartása alapvetően fontos a tekintetben, hogy hogyan reagáljon az Unió. És ez a részvétel adhat csak politikai legitimitást a bizottságnak. Második kérdés pedig, hogy mi a célja a bizottságnak? Mondhatjuk-e azt, hogy csak indítjuk a technikai tárgyalásokat, mert a az Egyesült Államokkal nulla tarifát, vámokat kitülni és kereskedelmi akadályokat másképpen nem lehet elképzelni, csak ebben a kontextusban, hogy új globális tárgyalásokat kezdünk a kereskedelmi kérdésekben, és az, ezt jól szeretnénk tudni, hogy valóban ez -e a célja az Európai Bizottságnak, és hogyan szándékozik ezt elérni, a demokratikus támogatás megvan-e ahhoz, hogy ilyen változások elérhetőek legyenek. Köszönöm szépen. Három nagyon egyszerű kérdésem van. Először is vannak bizonyos területek, amely, ahol az Európai Uniónak a vámtételei magasabbak az amerikai termékekre, mint a hasonló esetben az amerikai vámok. Gondoltak-e arra, hogy ezeket kellene csökkenteni oly módon, hogy mindkét oldalon azonos vámtarifák legyenek, és olyan hogy különböző kollégák is már említették, ez ez társadalmilag érdekes lehetne. A második kérdésem, hogy az Európai Unió a kereskedelmi töplete volt az Egyesült Államokkal a múlt évben körülbelül 100,50 milliárd dollárban. Gondolják a véleményük szerint és a bizottság véleménye szerint ez fenntartható-e? És végezetül az utolsó kérdésem, ez pedig egy makro kérdés. Németország nagyon jól és elfogadható módon nagyon jelentős kereskedelmi töbletet hozott össze a GDP 7,5%-át. A bizottság szerint ez fenntartható-e, és fenntartható kell-e, hogy legyen ez? Elnök, köszönöm szépen, további mások nem kértek szót, úgyhogy akkor most visszaadom a szót Malmström asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Lehet, hogy nem voltam világos az elején, vagy későn érkeztek. Még egyelőre semmiről sem tárgyalunk, egy munkacsoport működik mindössze. nagyon komoly eh, nézeteltéréseink vannak az Egyesült Államokkal kereskedelem politikai területen. Nem értünk egyet a vto ban való fellépésről, és nem értünk egyet abban, hogy gátolják a bíráknak a kinevezését megpróbáltunk tárgyalni velük, hogy valamilyen kiutat keressünk a WTO-n belül, és a WTO-ban próbáljuk megtalálni a módját, hogy megoldjuk a problémákat. Nagyon sok országgal dolgozunk együtt, trilaterálisan, USA, Japán a WTO-ban, hogyan lehet a meglévő szabályokat kikényszeríteni, erről nagyon sokszor beszéltünk, illetve hogyan lehet új szabályokat hozni a WTO-ba, mert a WTO-t meg kell modernizálni, meg kell változtatni, Tárgyaltunk az USA-val, Japánnal, a nyáron létrehoztunk egy munkacsoportot Kínával is, mert Kínát nem lehet ebből kihagyni, nagyon sok probléma éppen Kínának a fellépésének a következménye és a VTO-nak a tagsága is megnövekedett. Vannak javaslataink, tárgyalunk velük egyes országokkal, ezt meg tudjuk vitatni a WTO-n belül. Nem tud, értünk egyet az e USA vám bevezet, új vámoknak a bevezetésével, az alumínium és az acélvámok szerintünk illegálisak, nem indokolható a WTO szabályai szerint sem. Ezt is a WTO-ban belül kell rendezni, nagyon sok kollégával együtt és barátokkal, Norvégia, Kanada, Mexikó, Kanada, Japán, és más államok is érintek. Most így fejből nem tudom a teljes listát. Ők is ellen lépéseket tettek. Mi pedig elkezdtük előkészíteni, alapvetően a lista együtt van, hogy milyen ellenlépéseket lehet hozni az USA-val szemben a magas vámtarifák ellen és úgy gondoljuk, hogy a vámok bevezetése az nem csak a globális kereskedelmet, hanem az amerikai gazdaságot is befolyásolja, méghozzá negatívan. Nagyon sok olyan politikus van vállalat, akik aggodalmuknak adtak hangot, mert ez minden drágább lesz az USA-ban, általában ezért nem jók a vámok Továbbá nem értünk egyet azokkal a kereskedelmi háborúval sem, amit az USA kezdett Kína ellen. Úgy gondoljuk, hogy nem, nagyon sok minden van, ami nem kompatibilis, nem elfogadható, teljes mértékű támogatások vannak, mert túl sok az állami beavatkozás, kényszer technológia transfer van, tehát ezeket a kérdéseket is felvetettük a WTO-ban, és másokkal is együtt dolgozunk, hogy hogyan lehetne megreformálni a WTO-t, úgyhogy az ilyen típusú államkapitalizmus problémákat is keresni, kezelni tudja, mint amik a Kínában jelentkeznek. Nincsenek meg a azok a mód, ö, módok, hogy Kínára ö, több millió vámot kényszerítsenek rá. Nem osztjuk azt a ö, véleményt, amit az USA oszt, hogy a kereskedelmi háborúkat meg lehet nyerni. Úgy azt is gondoljuk, hogy ha van lehetőség arra, hogy valamilyen korlátozott mértékben is egy pozitív ágendát hozzunk össze, az már önmagában jó. Ezt próbáljuk meg elérni, próbáltuk elérni Juncker úrnak az utazásával, amikor ellátogatott a Fehérházba, ez nyáron volt, de beszéltünk róla, a tagállamokkal megvitattuk, és volt a Sofia mandátum, talán emlékeznek a szofiai csúcsra, és ennek alapján dolgoztunk. Mit tettünk? Létrehoztunk egy munkacsoportot munkacsoport létrehozásához nincs szükség mandátumra. Azt mondtuk, hogy megkezdjük meghatározni, hogy hogyan továbbot, hogyan lépjünk tovább. Nem kezdtük újra a TTIP-et, nem a TTIP újraindításáról van szó. Nagyon sok oka van ennek, ez egyszerűen nem lehetséges. A TTIP-ről szó nincs egy, egy sokkal korlátozottabb kereskedelmi megállapodás lehet, aminek a lényege a vámok és az árucsereforgalom. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok is szeretne tárgyalni, mert enélkül komoly nehézségek lehetnek. Tehát a vámokra kell csak koncentrálni. Szeretnénk Dartmouth urat meggyőzni a nulla vámról. Minden ha az USA is ezt megteszi, akkor ez kölcsönös kell, hogy legyen. Ez jó lenne nekünk is, nekik is. Mindkét félnek jó lenne. Megtesszük, ha ők is megteszik. Ezt kell meglátni. És ebben a kontextusban, mert az USA-nak is ez van a szabadkereskedelmi megállapodásában, ők pedig adnak engedélyt az energiaexportra. Most eh, nem a bizottságnak kell ezt eldönteni, hogy eh, mit kell megvásárolni, de tudom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnének amerikai energiát vásárolni. Hát ha eh, akarják, akkor ezt lehetővé kellene, meg kellene könnyíteni számukra. Vannak országok, ahol megvan az infrastruktúra, és ez jó lenne nekik. Tehát azt kell látnunk, hogy tudunk-e val egy korlátozott kereskedelmi megállapodást összehozni ezen az alapon. Ha egyet tudunk érni az USA-val, ők a mezőgazdaságot, közbeszerzési ügyeket mi nem akarunk mezőgazdaságról megállapodni sok mindenféle ok miatt. Ha meg tudunk állapodni abban, hogy ez a terjedelme egy lehetséges megállapodásnak, akkor elmegyünk a ö, tanácshoz és mandátumot kérünk. Egyelőre semmit nem tárgyaltunk, hanem lehetséges tárgyalásokról tárgyalunk, mert meg kell nézni, hogy hogyan lehet az eszkalációt megakadályozni, visszavenni belőle. Juncker elnök és jó magam is elmondtuk, hogy azt is akarjuk, hogy az USA is egy pozitív agenda alapján ö, ö, dolgozzon, és ö, szüntessék meg a az acélra kivetett vámokat. Nincs erre ígéretünk, de hát természetesen úgy gondoljuk, hogy még ne, nincsenek hiszen. És az USA megígérte, hogy a, tárgyala, a tárgyalások keretében nem lesznek vámok a gépjárművekre. Hát így, úgy legyen. Ez egy jó dolog, mert nem lenne jó a gépjárművekre kivetett adó senkinek sem és azt is mondtuk, hogy vannak egyéb kérdések, amikor a szabványokról és egyéb szabályozásokról van szó, mert nagyon sok ö, fontos munkát elvégeztünk a TTIP-ben. Ugyanez a helyzet gyakorlatilag. Tulajdonképpen teszteljük azt, hogy a különböző záradékok azok atombiztosak legyenek. Vannak a gép eh, berendezésekkel, gépkocsikkal is ilyen eh, elemek. Hát ezt kell. E, el kell, hogy ismerjük egymás szabványait. Elég sok eh, előrelépés történt a TTIP során. El kellene fogadnunk olyan dolgokat, ami nekik is jó, nekünk is jó semmiképpen sincs olyan, hogy olyan területre mennénk, ahol a mi ö, sztenderdjénket, szabályainkat csökkenteni kellene. Nem akarunk semmilyen szabályt lejjebb ö, vinni. Ami megvan, azt meg akarjuk tartani ezről szó nincsen. Például a gmo nem tárgyalunk, nem kezdünk, amik aggodalmat keltenek. Meg tehát egyszerűen technikai megbeszélésekről szól szó, önkéntes alapon teljes átláthatóság mellett kölcsönös előnyöket biztosító területekre vonatkoznak ezek a megbeszélések együtt kell dolgoznunk ahhoz, hogy a VTO-t megreformáljuk. Úgy gondoljuk, hogy vannak ottan olyan témák, amikben együtt tudunk dolgozni az USA-val is. Vannak területek, amik nehezek, és, de mindenképpen a holdpontról el kell érni a kimozdulást. Nem találtunk még megoldásokat egyes dolgokra, de is várakozunk. Tehát semmiféle tárgyalások nem kezdődtek, nem tettünk engedményeket, megpróbáltuk azt megvizsgálni, hogy van-e valamilyen pozitív elmozdulásra lehetőség. Ami a szóját illeti, jelenleg egyre több szóját importálunk az USA-ból. Miért tesszük ezt? Azért, mert a vám háború van Kína és az USA között. Kína nem az USA-tól, hanem Brazíliától veszi a szóját, tehát Brazília nem tud annyit eladni nekünk, mint korábban és hát ö, ö, Olaszországban ter, termesztenek valamelyik, de ez nem elegendő, tehát máshol kell beszereznünk a szót. Hát az USA-nak sok szójája van, onnan importálunk szóját. Piacgazdaság vagyunk, tehát senkinek sem mondjuk azt, hogy innen vagy onnan importáljon, de hát az importőrök azt mondták, hogy szükségünk van, miért ne vehetnénk ezt meg az USA-tól ezért az import jelentőség megnövekedett. És ezek a szója, ezek nem GMO-s szóják, hanem ezek az EFSA által elfogadott szója. És a USA pedig ezt szeretné nekünk eladni. Ez a piacgazdaság, ez erről szól, szerintem ez jó. Tehát ismételten ez, ez van a tárgyalásokkal. Ami az ütemezést illeti, de nem, nincs még világos ütemterv, nyilvánvalóan szeretnénk ezt még a bizottság mandátuma alatt lezárni, hogyha korlátozott tárgyalások vannak, ez meg, megoldható. Természetesen ez a tanácstól függ, a tanács mindenképpen megfelelő tájékoztatást kap a Buy American elvel nem tudunk egyetérteni, a közbeszerzési szabályaival sem. Ezeket szerintem nem lehetséges bevonni a tárgyalásokba, de majd meglátjuk. A fenntartható fejlődés nem egy átfogó részét a kereskedelmi tárgyalásokra, ez az ipari termékek egy részét érinti. És természetesen az Európai Parlament érintett, és ebben részt fog venni. Most itt vagyok az önök ülésén, és visszajövök bármikor, amikor ezt kérik. Természetesen mandátumra lesz szükségünk, és amint ez lesz, akkor elkezdjük majd a tárgyalásokat, eh, ugyanúgy, ahogy minden kereskedelmi tárgyaláskor ezt tesszük meg kell-e válaszolni, változtatni a kereskedelmi politikánkat? Szerintem már eddig is sokat változtattunk, sokkal átláthatóbb, értékkoncentráltabb, hatékonyságra többe jobban odafigyelünk. Tehát nincsen itt rejtett ágenda és amikor majd, ha megkezdjük a tárgyalásokat, akkor a kereskedelmi főigazgatóság ö, fog ebben részt venni nyilvánvalóan. Szalmájer úr segített előkészíteni a két elnöknek a találkozóját, ahogy ez az ő feladata, ő tartotta kapcsolatot Trump elnök munkatársaival, és nagyon hasznos előkészítő munkát végzett, sokkal optimistább, konstruktívabb légkörben zajlott, mint amit reméltünk, és tehát nagyon sokat segített, de a tárgyalást azt természetesen majd mi fogjuk folytatni, és majd a Fehérház és az elnöki iroda munkatársaival, mert ez egy tágabb, mint a kereskedelmi tárgyalások. És majd meglátjuk, hogy lesz-e pozitív agenda Kanadát illetően. Most Kanada tekintetében az Egyesült Államok ellentétben Freeland úr, a kanadai tárgyaló Washingtonban ma meglátjuk, hogy mi lesz belőle, hogyha sikerül gyorsan lezárni a tárgyalásokat. Kíváncsiak vagyunk, hogy augusztus végén most sikerül, vagy még több idő lesz rá szükség. Meglátjuk. Kíváncsi vagyunk, kíváncsiak vagyunk, hogy a naftának milyen kihatása lesz a szettát. Egy éve kötöttük meg, most természetesen a kiértékelés fázisában vagyunk. Nagyon sikeres volt a kanadaiak természetesen ragaszkodnak hozzá, és semmit nem tesznek majd a naftában, amely ellent mondana a CETA-nak. De még egyszer szeretném elmondani, Tehát ezt majd akkor tudjuk elmondani, hogyha majd a végső tárgyalások után vagyunk. Végezetül pedig az EU kereskedelmi többletéről Dartmouth úr nagyon nehéz egy eh, ilyet definiálni, és nem feltétlenül értünk egyet azzal a definícióval, amit Trump önök használ. Hiszen különféle módon lehet ezt tekinteni és definiálni. Az Egyesült Államoknak már 25 éve van egy kereskedelmi deficitje, termékekkel viszont többletük van szolgáltatásokkal. És itt gondol, gondolhatunk például a megtakarításokra, nagyon sok minden be bele. És most igazából nem fogom a német gazdaságot kommentálni. A bizottság az éves szemeszteri kiértékelésben megadja a német gazdaság értékelését, el lehet olvasni. Úgy gondolom, hogy ez volt minden. Hosszú volt, de világos és közérthető szerettem volna lenni. Remélem, hogy sikerült mindenkinek a kérdését, aggáját megválaszolnom. Köszönöm szépen. Igen, igen, elnézést kérek, elnézést kérek, igen. Igen, ezt már többször is megemlítettem. De többször találkoztunk Lighthouser és Hossz úrral, és ezt a kérdést többször felvetettük, és Hogan úr folytatja a tárgyalásokat. Hogy hogyan működhetünk együtt a spanyol, kor, a spanyol kormányjal. Tehát folytatjuk a munkát a párhuzamossággal. Az EU Egyesült Államok kereskedelmi témájáról szóló jelentéstevőként néhány végső megjegyzést tennék, és nagyon gyorsan zajlottak Természetesen én is azt támogatom, amit hallottuk. Hallottuk a kritikus kérdésfelvetéseket. Az Európai Parlament nagyon pontosan figyelemmel kíséri majd a 2015-ös kereskedelmi stratégia volt a közös kereskedelmi politikánk alapja. És ezen az alapon pedig a többi országgal is ezen az alapon tárgyalunk a föld többi országával is. És ahogy ezt már hallottam, és természetesen ez nem lehet annak kifejezése, hogy azért, mert egy erős partnerrel tárgyalunk, akkor feladjuk az elveinket. Nem adjuk fel az elveinket, és garantálni kell, és meg vagyok győződve róla, a globális változások miatt, hogy Európai Unióként igenis nem szabad külön játékokba bonyolódni, hanem a közös európai pozíciót kell védeni. És biztos vagyok benne, hogy a parlament intenzív módon kísér minket majd ezen az úton. Tehát, hogyha olyan mandátumunk lesz, akkor megtárgyaljuk a mandátumot, és igazából a való életben a parlament is dönt majd. És már volt olyan eset is, hogy elutasítottunk egy kereskedelmi megalapodást. Tehát örülök a további párbeszédnek, és ezennel befejezem ezt a napi rendi pontot. We have just two Két pontunk van még az egyebek alatt, mert van -e ezzel kapcsolatban Dark Motor? Um, I know that it's... Igen. 11 óra 53 van. És hogyha nem tévedek, 12.30-ig van tolmácsolás, nem? Vagy rossz, rosszul tudom. Igen. Van egy napi rend, a napi rend az van, hogy 12.30. Nagyon sok kolléga, nagyon sok dolgot szeretett volna kérdezni a biztos asszonytól. És voltak időbeli korlátozások. És jó lett volna, hogyha a kollégák több időt kapnak. És jó lett volna, hogyha beszélhettünk volna még a biztos asszonyjal is. És tehát Ma még 36 percünk, és ezt nem szeretném elpazarolni. Volt egy 55 oldalas tanulmány tegnap. A bizottság, az, a, bizottságunk, a brüsszeli bizottság, az INTA és az AFET dolgozta ezt ki. És kollégák két percet kaptak velem együtt. Tehát örülök, hogy mindenkinek sok dolga van. Igazából Tökéletes munkát végeznek a tolmácsaink is, azonban igazából nem használjuk ki a lehetőségeinket optimálisan. És főleg ma. Tehát ezt csak szerettem volna megjegyezni. Köszönöm szépen, nem értek egyet a megjegyzésével, hiszen tényleg nagyon intenzíven jól használjuk az időnket. És a délutáni ülésünket nem háromkor kezdtük, hanem 14.30-kor hogy a tervünket teljesítsük. Van egy javaslatom. Napirendi javaslat, konkrét javaslat, napirendi ügy. A biztos asszony már elment, de esetleg javasolnának egy másik időpontot, amikor a biztos asszonynal tárgyalhatunk. Szeretnék válaszolni. Másodszorban természetesen a nyomon követő csoportban mélységében is megtárgyaljuk a dolgot. És nem sokára összeül ez a csoport. Tehát ez a 25-ös pont volt, és a következő ülés pedig szeptember 27-én lesz. Köszönöm szépen!